Good afternoon, dear colleagues. Tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit. Kérem foglaljon helyet mindenki. We are resuming our work. It's 3 p.m. Délután 3 óra múlt 5 perccel. Folytassuk a munkát a következő napi rendi pontunkkal amely a 16-os napirendi pont. Ez pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való csatlakozás. Ez pedig az AFKO-val adott véleménytervezet megvitatása. Tudják, hogy az előadó Gál Kinga fogja ismertetni ezt a véleménytervezetet. A AFKO-nak, az AFKO bizottság készítette el a véleményt az emberi jogok egyezményéhez való csatlakozásról. A bizottság ma kell, hogy az Európa Tanácssal való tárgyalási mandátumot jóvá hagyja az Európai Uniónak az egyezményhez való csatlakozásáról egyfelől, másfelől az AFKO szakbizottság egy szakértői meghallgatást szervez ebben a témában március 18-ára, és a Libe szakbizottság összes érdeklődő képviselője, valamint az előadó és az árnyék jelentéstevő is meghívást kapott erre a rendezvényre, amelyre március 18-án kerül sor. A módosítások előterjesztésének határidejét pedig március 25-ében határoztuk meg. Március 25-e tehát és ezen ismertetés után azon képviselők, akik szeretnének hozzászólni ehhez, miután meghallgatták Gál Kinga előadását, felteti kérdéseiket, és ezután majd a tanácshoz és a bizottsághoz fordulunk. Gál Kinga parancsoljon. <laughs> Thank you, Chair. Uh... Well, uh, we are at the second, uh... Nos, ez a második alkalom, hogy erről a témáról folytatunk itt vitát a szakbizottságban. Elmondhatom, hogy uh, az első eszmecsere, az előzetes eszmecsere nagyon hasznos volt. Megpróbáltam az összes uh, a kollégák által felvetett nézőpontot beépíteni ebbe a véleménybe, az általam kidolgozott javaslatokba. A mi szakbizottságunk fő aggája az első eszmecsere során az volt, hogy a véleményben tükröznünk kellene azt, hogy mit is jelent majd ez a csatlakozás a polgárok számára, mi lesz ennek a többletértéke. mit jelent majd tehát az EU csatlakozása ezen egyezményhez. Úgyhogy ezen kérdésekre kívántam összpontosítani, tehát hogy mivel rejlik a hozzáadott érték, milyen többletet jelent ez majd a polgárok számára és az alapvető jogok szempontjából. Természetesen a Libes szakbizottságnak és erre törekedtem én is a jelentésemben, azon kérdésekre kell a hangsúlyt helyezni, amelyek az alapvető jogokhoz, illetve a lébe számára fontos kérdésekhez kötődnek. Ez persze nem volt egyszerű, úgyhogy azon kérdésekre kívántam összpontosítani, amelyek a mandátum tárgyalása során is felmerülnek majd. Ezen, ezek azon, azok a nagy horderejű kérdések, amelyeket tekinthetünk technikai kérdésnek, de annak érdekében, hogy a csatlakozás jó legyen, tisztáznunk kell a részleti kérdéseket, és egyetemi válaszokat kell kapnunk ezen kérdésekre. Ez persze nem jelenti azt, hogy a technikai kérdések, illetve felmerülő akadályok, amelyeket felsoroltam a jelentésben, ezek nem szabad, hogy késleltessék a folyamatot. Előre kell lépnünk, de a tárgyalások során meg kell találjuk a kérdésekre a megfelelő válaszokat. Tehát az EU számára kötelező az alapjogi egyezményhez való csatlakozás. Ez azóta van érvényben ez a kötelezettség, amióta hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, és most lehetőség nyílik arra is, hogy a 14-es jegyzőkönyv, az Emberi Jogi Egyezmény 14. jegyzőkönyve lehetővé teszi tehát az EU számára a csatlakozást. Így tehát a jogi utat előkészítettük, hogy ebben az egész rendszerben melyek az újdonságok. Most tudjuk, hogy a tagállamok ratifikálták már az egyezményt, ami új, az az EU, mint jogi alany, mint jogi személy csatlakozása, ez a tagállamok jogi státuszát az egyezménye szemben nem változtatja, hiszen ezt már ratifikálták, és ennek részesei. Az EU, mint jogi személy csatlakozik tehát az egyezményhez, ez egy új pillanat, amelynek megvalósulására már ides tovább egy évtizedet törekszünk. Ez egy nagyon fontos pillanat politikai és jogi szempontból is, fontos üzenetet hordoz magában, hiszen az egész kontinensre kiterjed az emberi jogok területe. Megerősítjük az EU, valamint a szélesebb értelemben vett Európa közti kapcsolatokat. És amit szintén fontosnak találunk, és ezért építettem ezt bele a jelentésembe. Ez egy új dinamikát visz az emberi jogok kapcsolatrendszerébe Európában, és ezt megfelelő módon kell felhasználnunk. Én az úgy látom, arra helyeztem a hangsúlyt, hogy mit hoz majd a polgárok számára, az EU polgárainak számára ez a csatlakozás. Úgy gondolom, hogy egy koherensebb emberi jogi rendszer teremt az Európai Unión belül. Megerősíti az EU hitelességét polgárai szemében az emberi jogok védelme területén, és szintén fontos megnézni, hogy ez hogyan működik majd. Védelmet biztosít azon területeken, amelyeken az EU által eh, nyújtott eh, védelmi szint eh, alacsonyabb, mint az egyezmény által biztosított jogi védelem. A karta által megerősítjük a védelmet. Tudjuk persze, hogy a karta messzebbre megy, és egyéb jogokat is, illetve elveket is megerősít, hiszen tudjuk, hogy a kartában gazdasági, szociális jogok, az adatvédelemhez jó kormányzáshoz való jogok is szerepelnek, ezek nem részei az egyezménynek, ezek eh, nem olyan területek, amelyeket eh, az egyezményhez való csatlakozás érint. Viszont ami a közös területet illeti, az egyezményhez való csatlakozás által az unió polgárainak egy eh, további mechanizmus biztosítunk a jogérvényesítéshez megadjuk azt a lehetőséget, hogy panaszt intézzenek az Emberi Jogi Bírósághoz. Egy eljárás vagy mulasztás miatt, amikor egy intézmény az Európai Uniós jogot alkalmazza, és amennyiben ez az egyezmény hatáskörébe tartozik. Fontos hangsúlyozni ezt, mert ez többször felmerül a vita során, hogy ez a rendszer nem fogja megváltoztatni az Európai Bíróság joggyakorlatának jelenlegi rendszerét. És természetesen nem fogja érinteni azt a követelményt, hogy a nemzeti szintű jogorvoslati lehetőségeket ki kell meríteni, hiszen ezek mind feltételek ahhoz, hogy bármilyen fajta keresetet lehessen benyújtani. Továbbá úgy gondolom, hogy ami az általános Európai Uniós emberi jogi védelmi rendszert illeti, illetve egy további parasztételi mechanizmus létezését. Nos, ez mindenképpen kedvez majd mindkét bíróságnak, ugyanis azt hiszem, hogy ha kellő szintű együttműködés valósul meg a két bíróság között, akkor az mindenképpen hasznos lesz egy koherens ítélkezési jog létrejötte szempontjából az Unióban és vannak nagyon fontos kérdések, ami például a mandátumot illeti, a tárgyalásokat, melyek azok a kérdések, amelyekre ki kell térni a tárgyalások során. Tehát a csatlakozás hatája, ez ugye mindig felmerül. Az egyezmény, vagy az egyezményre kell, hogy ez vonatkozik, vagy a jegyzőkönyvet is ide kell érteni. Szerintem mindkét jegyzőkönyv esetében a tagállamoknak ezeket fontos, hogy, tagállamok fontos, hogy ezeket aláírják és ratifikálják. Ami az EU-nak az Európa Tanács szervében való részvételét illeti, itt nem arról van szó, hogy az egyezményhez való csatlakozás által az Európai Unió, az Európa Tanács részévé válna, mert nem erről van szó. Viszont mindazon testületekben, ahol az egyezményhez való csatlakozás miatt uniós ügyek válnak érintetté, mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak valamilyen módon jelen kellene lennie. És ugyanez mondható el azon esetekről, amikor a bíró, aki az EU-t képviseli, őt választják meg. Tehát az Európai Parlamentnek beleszólást kellene biztosítani a bírói kiválasztási folyamatba. Hogy ez hogy alakul majd a jövőben, nem tudjuk még. El tudom képzelni azt is, hogy itt a parlamentben választjuk meg a bírót, és vagy hogy a parlamenti közgyűlés jóváhagyását adja. Nem akarok most a részletekbe velemenni, hiszen nem a, feladat, nem a mi feladatunk a LIBE feladata ennek a kidolgozása, ez inkább az AFKO hatás körébe tartozik. Ugyanakkor ki kell fejtsük álláspontunkat egy ilyen fontos kérdésről, amelyre ki kell térni a tárgyalások során. Az is fontos, hogy luxemburgi és a strasburgi bíróság közti kapcsolatot pontosítsuk. Ez az AFKO jelentés tervezetében némileg másképpen van megfogalmazva. Én ugyanakkor úgy gondolom, hogy kellő rugalmasságot kell biztosítanunk mindkét bíróság számára, hogy megállapítsák azt, hogy hogyan tudnak legjobban együttműködni egy megfelelő párbeszéd képítése érdekében. Ugyanis, hogyha van egy rendszeres párbeszéd, és a két bíróság mindenképpen megtalálja ennek a legjobb módját, akkor ez hozzájárul egy jobb joggyakorlat létrejöttéhez is, ahogyan erről már szóltam. Van egy másik probléma is, erre is röviden kitérnék, mert eh, ez egy eh, lényeges kérdésé válik majd. A Strasburgi Bíróságra nehezedő teher teljes mértékben túlterhelt ez a bíróság, hiszen nagyon sok ügyet terjesztenek a bíróság elé, Éppen ezért fontos, hogy az EU-nak az egyezményhez való csatlakozása javítson ezen a rendszeren. És annak érdekében, hogy ez megtörténjen, fontos a szubszidiaritási elvek alkalmazásának rendszerét javítani. Tehát a nemzeti bíróságoknak figyelembe kell venniük a bíróságok előzetes döntéshozatalát, így kevésbé ismétlődnének a keresetek, és kevesebb ügyet terjesztenének az Európai Bíróság elé. Úgy gondolom, hogy ezáltal enyhíthetnénk a Strasburgi Bíróságra nehezedő terheket. Nagyon fontos megtalálni a megfelelő egyensúlyt kiegészítő jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani, és el kell kerülnünk a bíróságok túlterhelését, tehát a kettő között megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk. Továbbá úgy gondolom, hogy egy nagyon jó szakaszban vagyunk, hiszen az EU-nak az egyezményhez való csatlakozása egybeesik az Európai Emberjogi Bíróság reformjával. Ez pedig mindenképpen az európai polgárok érdekét szolgálja, és nekik kedvez. És ami szintén lényeges, nem szeretnék megfeledkezni róla, az az, hogy az egyezményhez való csatlakozás nem pusztán az EU intézményeit érinti, hanem az uniós polgárokat is. Éppen ezért a parlamenttel konzultálni kellene és tájékoztatni kellene a tárgyalások minden egyes szakaszában az Európai Parlamentet, ezért szeretnénk részt venni ebben a folyamatban, ha lehet, akkor a kezdeti szakasztól, tehát szeretnénk tudni, hogy mit tartalmaz a mandátum. Köszönöm szépen, ennyi lett volna az én rövid bevezetőm, áttekintésem erről a témáról, és nagy érdeklődéssel várom megjegyzéseiket és javaslataikat. Köszönöm szépen, Gálasszony. Nagyon érdekes ez a téma. Mindenféle értelemben, technikai szempontból, politikai aspektusait tekintve. Nagyon nehéz ügy ez, de ugyanakkor stimuláló, mert így el lehet érni az alapjogok megfelelő védelmét az Európai Unió területén. Még mielőtt megnyitnám a vitát, nézzük meg, hogy esetleg a spanyol soros elnökség vagy az Európai Bizottság hozzá kívánnak-e szólni. Elnökség? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt szemeszterben a svéd elnökség nevében ültem itt, de most a titkárság nevében ülök itt, és egyébként meg is kértek engem a soros elnökség részéről arra, hogy elnézést kérjek tőlük, sajnos egy utolsó pillanatban adódott valami, ami miatt nem tudtak eljönni a mai ülésre. Minden esetre a az elnökség azt kéri, hogy elmondjam önöknek, hogy az Európai Tanács most inkább hallgató módban üzemel, és várjuk azt, hogy az Európai Parlament mit mond nekünk, és hogy milyen tárgyalási mandátumot kapunk majd az Európai Bizottságtól, és majd szeretnénk az Európai Parlamenttel, valamint a bizottsággal együttműködve dolgozni ezen az ügyen, hiszen közös a célunk, és ez nem más, mint az, amit már a stokholmi programban is megfogalmaztunk. Gondolok arra, hogy minél gyorsabban el kellene érni azt, hogy az Európai Unió az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez minél hamarabb csatlakozni tudjon nagyon is elkötelezett a spanyol elnökség emellett, hogy minél gyorsabban ez megtörténjen. Köszönöm. Elnök, bizottság részéről esetleg valaki hozzá kíván szólni? Igen, köszönöm szépen. Csak nagyon röviden én is. Nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, hogy a biztosok testülete ma reggel elfogadott egy ajánlást a, bizottság, a tanács felé, miszerint a tárgyalási mandátumot megírtuk, és várjuk azt, hogy a tanács következő héten hétfőn megkezdi a tárgyalásokat, és egyébként mindenféle szempontból csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, remélem, hogy ezt a konstruktív párbeszédet meg tudjuk őrizni. Elnök, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, örülünk a jó hírnek. Most pedig megnyitnám a vitát a parlamenti képviselők számára. Először Gönc Kinga fog szólni. Köszönöm szépen! Mónika Benyova úgy volt, hogy majd tevőként a szocialista oldalról ide fog jönni, de sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy most én a nevében fogok beszélni. Ő azt mondja, hogy a Gál Kinga jelentés nagyon jól leírja a, ennek a jogi aktusnak a kihívásait. Itt igazából egy politikai és jogi jelzésről lesz szó. Az Európai Unió erősödik, és az Európai Unió területén az emberi jogok megerősítését kívánjuk szolgálni. Itt igazából nem csak egy formális, szimbolikus tettről van szó, hanem egy további mechanizmus jön létre az európai állampolgárok jogainak védelmére, és az emberi jogok Európai Bíróságához gyakrabban lehet majd fordulni. Nagyon fog ez tetszeni azoknak, akik az európai jogszabályokat szeretnék foganatosítatni, és mondjuk ezt nem sikerül nekik, és a nemzeti bíróságokhoz szeretnének fordulni. Szociális jogok, amelyek a szociális kartában foglaltattak, szintén kapcsolódnak ehhez a témához. Jó lenne, hogyha az Európai Unió, mint jogi személyiség jelen lenne az Európa Tanács különböző szerveinél. És ugye szó esett arról is, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának bíráinak kinevezési folyamatában részt vegyen az Európai Parlament. De igazából az Európai Unió és az Európa Tanács két külön intézmény marad továbbra is. Úgyhogy ilyen szempontból eléggé szkeptikus a megbízom azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió kaphat-e bírói széket. Ami az Európa Tanács testületeiben való részvételt illeti, ez nagy valószínűséggel politikai adok-kapok tárgyalások eredményétől függ majd, ugye itt Törökország, Oroszország is fontos szerepet játszhatnak, és az Európai Uniónak, illetve az Európai Parlamentnek az európai állampolgárok nevében kellene felszólalnia. Amennyiben kinevezhet az Európai Unió egy bírót, akkor valóban a parlamentnek részt kellene vennie, meg kellene hallgatnia a bíró jelölteket, és így tovább. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Korábban már felszólalók illusztrálták a helyzetet. Gál asszony jelentésével kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nagyon jó jelzést kaptunk, és az AFKO szakbizottsági kollégáink is azt támogatják, hogy minél hamarabb fejezzük be ezt a folyamatot. Egyébként pedig a csatlakozás kb. 15 hónap múlva esedékes, legalábbis, hogyha nem tévedek, ugyanis a spanyol, magyar és belga elnökségek szeretnék befejezni ezt a folyamatot. Más szempontból ez azt is jelenti, hogy bizonyos fontos, kulcsfontosságú témák szempontjából még további tárgyalásokra van szükség, mert azt szeretnénk, hogyha minél több információ állna rendelkezésünkre, hogy kialakítsuk saját álláspontunkat. Átondó úr, aki az AFKO-ban foglalkozik ezzel a kérdéskörrel szintén szeretne bekapcsolódni a közös munkába. Vannak olyan bekezdések a szövegben, amelyek egy kibővített együttműködést szolgálnak, ezek az ötös, a hatos és a nyolcas bekezdések, és főként az ötös bekezdés tartozik ide, ugyanis itt az a cél fogalmazódik meg, hogy bizonyos veszélyes elvárások, amelyek a nemzeti bíróságok, a Luxemburgi Európai Bíróság, valamint a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósága közötti um, hatáskör ütközésekre vonatkoznak. A hatos bekezdésben pedig a nemzeti bíróságok, valamint a két Európai Bíróság együttműködéséről esik szó. Nem tudom, hogy esetleg ide be lehetne, hozzá lehetne még fűzni valami olyasmit, hogy az Európai Parlament a tagállamok kormányai felé biztosítaná azt, hogy részt vehessenek az Európai Uniónak az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való csatlakozási folyamat előkészítésében. Most egy korai stádiumban vagyunk még ebben a folyamatban, de nagyon fontos az, hogy a tagállamok felé jelzésértéket kell közöljük, hogy majd időben az Európai Parlament részéről felkérést kapnak arra, hogy az Európai Unió sikeres csatlakozását az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez előkészíthessék, és részt vegyenek ebben a folyamatban. A nyolcas bekezdésben pedig arról esik szó, hogy vannak még meg nem oldott technikai kérdések, amelyek esetleg akadályokat jelenthetnek az akadálymentes csatlakozás előtt, tehát néha, illetve hogy lennének ilyen technikai jellegű kérdések, ilyen problémás kérdések, például azzal kapcsolatban, hogy a tanács szerveiben az Európai Unió hogyan képviselteti magát. Lehet, hogy itt más természetű kérdések is felmerülnek, de talán helyes lenne, hogyha ezekre a technikai problémákra is utalnánk, hiszen az csatlakozás előkészítésének folyamatában azért találkozhatunk ilyen természetű jogi problémákkal. Roméva úr, köszönöm szépen! Nagyon keveset tudnék ehhez még hozzáfűzni, ugyanis a legfontosabb kérdésekről már szó esett a kollégák részéről. Szeretnék én is elnézést kérni, amiért az igazi árnyékjelentéstevő a zöldek részéről nincs itt. Nem tudott eljönni sajnos. De azért egy specifikus kérdést én is szeretnék felvetni, amit kulcsfontosságúnak vélek a vita szempontjából jó lenne, hogyha az Európai Parlament világosan megmondaná, hogy mit kíván a hatállyal kezdeni, valamint a megvalósítás szintjével. Hogy itt most az európai tagállamokra hogyan vonatkozik mindez, számomra nem egészen világos, hogy itt arról is van szó, hogy az Európai Unió külső tevékenységeire is vonatkoznia kell ennek a tehát lesz erre kihatása az egyezményhez való csatlakozásnak. Nos, hát ez azért a tanács szintjén nem annyira világos, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt világosan meg kellene fogalmazni, és a jelentésből is világosan kiolvashatóvá kell tenni. Számomra legalábbis ez nagyon fontos, hiszen itt most nem csak arról van szó, hogy az Európai Unió határain belül hogyan biztosítjuk az alapjogokat, hanem az Európai Unió külső tevékenységeit, tehát a világban betöltött szerepéhez kapcsolódóan is biztosítanunk kell ezeknek a jogoknak a megvalósítását. Én ezt nem olvasom ki jelenleg a szövegből, de lehet, hogy esetleg a jelentéstevő ezzel kapcsolatban tud némi felvilágosítással szolgálni. Köszönöm. Fergárt asszony. Igen, hát nagyon sok minden elhangzott már. Én csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, mert számomra fontosnak tűnik, és lehet, hogy itt nem értek egyet a jelentéstevővel, ami egyébként különleges eset lenne. Arról van itt szó, hogy az európai az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a hozzákapcsolódó jegyzőkönyvek, illetve az alapjogi karta hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Egyetértek azzal, amely, amit elhangzott a jegyzőkönyvekről, és arról, hogy ezeket alá kell írni az összes európai tagállamnak. De azért itt nekünk, európai parlamentként egyfajta ösztönző szerepünk is lehetne. Kimondhatnánk azt, hogy szeretnénk, hogyha az összes tagállam aláírná az összes jegyzőkönyvet, persze itt ezt még ellenőrizni is kell, de a szociális paktum amely az európai ö, szerződéshez kapcsolódik, azért sokkal tágabb értelmű, mint a szociális karta. Illetve itt van még az alapjogi karta kérdései is, tehát itt szerintem azért még némi átdolgozásra vagy átgondolásra szükség lenne. Azt szeretném, hogyha pozitív jelzést küldenénk azzal kapcsolatban, hogy az Euró- emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozás milyen pozitív kihatásokkal járna. Köszönöm Busutil úr, köszönöm szépen, köszönöm Gál Kingának a munkáját, és a jelentést is. Két gondolatot szeretnék felvetni. Az első az állampolgárokra vonatkozik el, illetve arra, hogy kapcsolatot kell építenünk az állampolgársággal, nagyon örülök annak, hogy asszony rámutat ennek a kérdésnek a fontosságára, és hogy el kell magyarázni a az állampolgároknak is azt, hogy mik a hozzáadott értékei az egyezményhez való csatlakozásnak. Ugyanis, hogyha ezt nem tesszük meg, hogyha ők nem értik azt, hogy milyen pozitív hatásokkal járhat mindez, akkor igazából a semmiért dolgozunk, mert akkor nem fogják ezt az új eszközt kihasználni. És persze óriási bonyodalmak is vannak, és rossz értelmezések is, ugyanis nagyon sokan úgy gondolják, hogy új jogokat fognak kapni, amelyeket lehet, hogy nem fognak végül is megkapni ennek az egyezménynek a csatlakozása után. Tehát itt valamiféle információs programot vagy iránymutatásokat kellene kidolgozni a program kapcsán, ugyanis itt igazából egy jogi, kötelező érvényű jogi aktusról van szó azáltal, hogy csatlakoznia kell az Európai Uniónak, mint jogi személynek, az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, és az nem biztos, hogy azonnal kihatással lesz az állampolgárok mindennapjaira. Nem tudom, hogy ezzel az információs vetülettel kapcsolatban a bizottság kíván-e valamit tenni. Második gondolatom, az Emberi Jogok Európai Bírósága, illetve a Luxemburgi Európai Bíróság közötti kapcsolat szerintem problematikussá válik, mert lesznek érdekütközések, bonyodalmak mindkét részről. Lehet, hogy minden, mind a két bíróság úgy fogja gondolni, hogy övék az utolsó szó joga, és ez nem jó. És most először a történelem során úgy tűnik, hogy nem Európai Uniós bírók fognak arról dönteni, hogy az EU és tagállamok megsértették-e az emberi jogokat. Ez szerintem elég érdekes dolgokat vetne fel. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy az, ember, hogy az Európai Bíróság, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága közötti kapcsolatot világosan meghatározzuk, és a közöttük lévő kapcsolatot tehát nem csak számukra kell világossá tenni, hanem a mi számunkra is. Elnök. Sophie Intveld. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott már. Igazából már ehhez túl sok mindent nem tudok hozzáfűzni, már csak azért is, mert nem vagyok uh, igazi árnyékjelentéstevő, sajnos az igazi árnyékjelentéstevő nem lehet itt. Az Európai Unió a szubszidiaritás elvét hangsúlyozza. Azt hiszem, hogy itt mindenképpen arra kellene rámutatni, hogy minden, amit, Európa, amit nemzeti szinten nem lehet rendezni, az kerülne európai bírósági szintre. De ezzel kapcsolatban azért van még egy aggodalmam is, hiszen nagyon sok tagállam a szubszidiaritás elve mögé bújik azért, hogy egész egyszerűen kibújjon a bíróság hatásköre alól, és nem valósítja meg az Európai Bíróság ítéleteit. Tehát egész egyszerűen szembeszáll a bírósággal, és nagyon sajnálatos lenne, hogyha ezt a megfogalmazás, ezt a megszövegezést ilyen értelemben használnák ki a tagállamok. Tehát olyan módosításokat kellene megfogalmaznunk, amelyek ezt a kockázatot lecsökkentik, vagy megakadályozzák, hogy ez megvalósuljon ez a probléma. Elnök, még mielőtt visszaadnám a szót Gál Kingának, szeretnék most az egyszer a magamra erőltetett szabály alól kibújni, mint Libe szakbizottsági elnök, hiszen az elnöknek inkább egy moderátor szerep jut, és nem az a feladata, hogy a felvetett kérdéseket maga is kommentálja, de most ebben az esetben azért mégiscsak el szeretném mondani a véleményemet itt a párbeszédre szeretnék utalni, hiszen az, európai, az Emberi Jogok Európai Bírósága, illetve a Luxemburgi Európai Bíróság közötti párbeszéd nagyon fontos szerepet kap. A Lisszaboni szerződés kimondja, hogy az európai állampolgárok számára egyszerűbbé kell tenni az életet, és nem szabadna, hogy az Európai Unió tehát az Európai Unió átláthatóbb szeretne lenni és hatékonyabb. Ezt kommunikálnunk kell az állampolgárok felé, de ugyanakkor magunknak is meg kell értenünk, hogyha meg akarjuk értetni a polgárokkal, hogy itt nem csak az egyszerűségről van szó, hiszen a cél az az, hogy javítsuk a jelenlegi rendszert, és ez gyakran, vagy néha nem az egyszerűsítés révén valósul meg néha pont a komplexitásból fakad aztán a javulás. Az Európai Unió maga is igen összetett, komplex felépítésű fejlemény, hiszen nemzeti állampolgárok vagyunk és európai állampolgárok egyszerre, de ettől nem lesz egyszerűbb az életünk, de mégis jobb lesz az életünk, legalábbis én szerintem. Én szerintem hasonlóképpen kellene értelmeznünk a két bíróság szerepét is, annak érdekében, hogy nyílt párbeszéd valósuljon meg a két bíróság között, hiszen itt a jogi rendszer maga követeli meg azt, hogy állandó párbeszéd alakuljon ki a bíróságok között akár végső szó, akár nem végső szó, ez attól is függ, hogy milyen fellebezési jogokat, milyen jogorvoslati lehetőségeket biztosítunk. Mert gyakran, hogyha valaki kap egy választ egy bíróságtól, nem biztos, hogy elégedett azzal. Itt egyfajta piramis meglátás uralkodik el az európai jogrenddel kapcsolatban, de ez nem biztos, hogy így van. Ez nem biztos, hogy helyes meglátás, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a piramis csúcsán állók azok érinthetetlenek, hiszen az alkotmánybíróságok nem fogadják el azt, hogy az Európai Bíróság az európai jogi rendszer legmagasabb szintjén lenne. Inkább egyfajta párbeszédes megoldást javasolnak a alkotmánybíróságok, és szerintem ezt a megközelítést kellene alkalmazni a két bíróság között is. Az Európai Bíróság az európai jogszabályok alkalmazását, illetve értelmezésével kapcsolatban jelenti az utolsó lépcsőfokot, az Emberi Jogok Európai Bírósága pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményében részes államok közötti emberi jogi vitákban mondja ki az utolsó szót. Tehát itt értelmezési kérdésekről van szó, hiszen az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem EU-s jog, hanem az Európa Tanács ö, csot megalapozó jogba tartozik. Tehát nagyon bonyolult ez a helyzet, de ne higgyük azt, hogy ettől rosszabb lesz a helyzet, sőt, bizonyos értelemben megerősítjük, megtöbbszörözzük jogainkat, és javítjuk azokat, hiszen ezzel javítjuk és megtöbbszörözzük a lehetőségeinket is, a jogorvoslati lehetőségeket, a jogvédelmet, és biztosítjuk azt, hogy megfelelő jogorvoslatot kaphasson, kaphassanak mindazok, akik úgy vélik, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményét sértő tagállammal szemben szeretnének fellépni. Ezt mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy megerősítsem azt a gyümölcsöző vitát, ami biztos, hogy ki fog bontakozni. azzal a folyamattal, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez az Európai Unió, mint jogi személyiség fog csatlakozni. És most visszaadom a szót Gál asszonynak. Thank you, Chairman. And I uh, do agree with you. It's, it's a complex puzzle, what we start to play now, and it's... Valóban roppant összetett kérdés ez. A lehető legtöbb embernek kellene érteni, hogy hogyan is néz ki ez a kirakós játék, hogyan állnak össze a darabjai. Ezért oly fontos, amit Buzutil úr mondott, mi szerint az Európai Bizottságnak iránymutatásokat kellene kidolgozni a tárgyalások során után, hogy hogyan is fog ez működni a gyakorlatban, hogyan fog ez hozzáadott értéket adni az állampolgárok számára, mert még mindig vannak nyitott kérdések. Senki se tudja a válaszokat ezekre a kérdésekre. Most kezdődik még csak a tárgyalási szakasz. Theoretically, but in, in uh, practice. Elméletben is, de főleg gyakorlatban kell megtalálnunk ezekre a kérdésekre a választ. Köszönöm mindenkinek a javaslatait, megjegyzéseit, amelyek zöme már most is szerepel a jelentésben. Én nem vagyok szkeptikus a kapcsolatban, hogy az uniónak legyen saját bírája, hogyha az egyezmény ez való csatlakozásból ez következik, de fontos rámutatni arra, hogy miért származik az uniós polgároknak ebből előnye. Ezt próbáltam felsorolni az első pár rendelkezésben, cikkben, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os cikkben. It will be the uh, benefit of the, of the citizens. Szerintem miért szolgálja ez majd a polgárok érdekeit? Felmerült a kérdés, hogy a technikai szakmai kérdéseket miért nem soroltam fel. A 8-as utaltam azokra az intézményi jogi és technikai jellegű kérdésekre, amelyek még megoldatlanok, amelyek a hátesben már szerepelnek amelyeket még meg kell oldanunk a tárgyalások során, ha valóban azt akarjuk, hogy az új lehetőség által kínált előnyöket élvezzük. De, és ez is fontos, nem szabad, hogy ez a folyamatot eh, lelassítsa vagy gátolja, ha nem tudunk megegyezni ezekről. utala, asszony megjegyzésre reagálva, ebben a véleményben nem beszélek a harmadik ország eh, beli eh, állampolgárokról. A DROA szakbizottságban Préda úr készít egy véleményt, amely pontosan eh, ezt pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozik, ezért én nem akartam átfedést, én nem foglalkoztam a harmadik ország beli perspektívával. A két vélemény majd együtt ad ki egy egészet. És járul majd hozzá az AFKO eh, végső vél eh, jelentésének a formájához. On behalf, uh... Um, Mrs. Versergio asked, uh, uh asszony kérdésre reagálva, minden, amit mond, hogy hiányzik belőle, igenis benne van a hetes bekezdés, első francia bekezdés. Na itt megtalálja, hölgyem, amit keres. Egyetértek Bozutil úrral. A bizottság válaszát én is várva várom, hogy mit kíván tenni a bizottság annak érdekében, hogy megmutassuk Európa polgárainak, hogy igenis hozzáadott értéket képvisel. A szubszidiaritás elvére térvén pontosan az egymást átfedő, a visszatérő esetek elkerés, er, elkerülése érdekében mondtuk um, ezt. Az Európai Emberjogi Bíróság um, munk munkájával kapcsolatos problémák között szerepel, visszatérő problémaként, hogy ezeket az visszatérő eseteket valahogy intézményesen kell kezelni. A említett konferencia záró nyilatkozatában találunk erre utalást, hogy a visszatérő esetek elkerülése érdekében mit lehet tenni. Másféle if you, if you put a, uh, an amendment to, the, to find the right wording. Hogyha megfelelő megfogalmazást tud találni Sophie, akkor én nyitott vagyok erre. Köszönöm. And I'm uh, waiting the amendments. Thank you, Mrs. Gall. And... Köszönjük, Gál asszony. A módosító benyújtásának határidejét mielőtt meghatároznánk, Stace úr Clay's úr szeretne még hozzáfűzni valamit. Igen, elnök úr, valóban lenne egy pár keresetlen szavam. Egy kérdésem lenne mindösszesen. Azt javasoltam, hogy az Európai Bíróságról is hívjunk meg valakit ide a szakbizottságunkba, hogy esetleges kérdéseinkre válaszol szolgáljon. Buszotil úr is feltett olyan kérdéseket, amelyek bennem is felmerültek. Zseké professzortól nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, ennek folytatása lehetne az, hogy meghallgassuk, hogy az Európai Bíróságnak mi a véleménye erről. A koordinátorok ülésén eme javaslatomat vizsgálták-e, és ha igen, mi döntésre jutottak? Igen, először az Európai Bizottsághoz fordulok, akik még nyilván ki akarják fejteni az álláspontjukat, de Kleisz úrhoz, úr felvetésére reagálva, tegnapi Libe bizottságbeli koordinátorülésen úgy döntöttünk, hogy mindkét bírósághoz, mind a Strasburgi Emberi Bírósághoz, mind az Európai Bírósághoz Luxemburgba ellátogatunk, mi a Libe Bizottság, mindannyian meg lesznek erre hívva, hogy pontosan mikor, azt eh, később fogjuk eldönteni, hogy hol, hát az adott Strasbourgban és Luxemburgban. Május 5, 6, 7-ére. Minden esetre egyelőre más programot ne tervezzenek. A részletekről még nem döntöttünk, de természetesen Krisz úr javaslatát, mint mindig figyelembe vettük. Fordulok most tehát az Európai Bizottság becsült képviselőjéhez. Chairman, um, Igen, köszönöm elnök úr. Jegyzeteltünk szorgosan, érdeklődve hallgattuk az elhangzott bős gondolatokat. Valóban az Európai Bizottságnak fontos feladata tájékoztatni Európa polgárait. Hosszú folyamat elején járunk még csak, megfelelő intézkedéseket kell tennünk e nemes cél érdekében, hiszen valóban közös célunk, hogy új jogaikat teljes körűen élvezhessék Európa polgárai, amelyek abból származnak, hogy az emberjogi egyezményhez csatlakozik az Európai Unió, mint jogi személy. Köszönöm, hogy az elnök további megjegyzések. Úgy látom, hogy mindenki elmondta, ami a szívét nyomta. Március 25-e dél 12 óra módosítók benyújtásának határideje. Tehát amikor 12-t üt az óra, akkor jár le a hatok benyújtásának. Április 27-28-ai ülésünkön fogunk szavazni erről, és ha minden jól megy, akkor a júniusi plenáris ülésen kerül sor a nagy szavazásra, az szavazásra. Lépjünk is akkor tovább. A 17-es napi rendi pont következik, ha nem tévedek, ami az Európai Unió és Japán közötti megállapodás a büntetőügyekben nyújtott kölcsönös jogsegélyről. A bizottság és a tanács elnökségének beszámolóját eh, fogjuk meghallgatni. Kérem foglaljanak helyet és maradjanak csöndben. Keep silence as we leave the room. Próbálják meg csendesebben elhagyni a szüléstermet, hogyha egy módjuk van rá. Köszönöm.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 az utolsó 17-es számot viselő érdemi napirendi pont, tehát, ahogy azt már említettem, az imént az Európai Unió és Japán között megállapodás a büntetőügyekben nyújtott kölcsönös jogsegéről 2009-ben, és került sor a tárgyalásokra az Európai Unió hivatalos lapjában, a hivatalos közlönyben is megjelent ez már. 218-as Lisszaboni szerződés cikk értelmében az Európai Parlament jóváhagyása, beleegyezése szükségeltetik a formális életbelépéshez. Mielőtt Jakolino úrnak, az előadónknak megadnám a szót, felkérem, hogy a spanyol elnökség képviselője, illetve az Európai Bizottság szakértője ossza meg velünk, hogy pontosan ez a megállapodás mit tartalmaz, miről szól. Már úgy látom, hogy az Európai Bizottság nem kíván szólni, de a spanyol elnökség biztos vagyok benne, hogy kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a lehetőséget a spanyol elnökség nevében, hogy ismertetetem önökkel ezt a büntetőgyekben nyújtott kölcsönös jogsegéről szóló megállapodást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lettek és ismertethetem önök előtt ezt a megállapodást. És először is arra szeretnék rámutatni, hogy mely okok, mely okokból hagytuk jóvá ezt a megállapodást. A tárgyalásokat gyakorlatilag a következő három pontban foglalhatom össze. Először is, hogy mindenfajta büntetőgyekben nyújtott megállapodás többlet értéket jelent, és a különböző országok közti jogi együttműködést szolgálja. Természetesen nem ugyanaz, hogy jogsegély iránti kérést egy már kiépített úton, egy megállapodás keretében továbbítunk, mintha ez nem létezne. Másodszorban nem létezett korábban semmilyen megállapodás EU-s tagállam és Japán között ezen a területen. Ez azt jelenti, hogy az opciók között az szerepelt, hogy vagy bilaterális megoldá- megállapodások jönnek létre a különböző tagállamok és Japán között, és ezáltal a tagállamok közül egyesek megállapodást kötnek Japánnal, mások sem. Ez persze azt is jelentette, hogy azon tagállamok, amelyek megállapodást kötnek, más és más rendelkezések alapján teszik ezt meg. harmadsorban pedig a megállapodás egy hézagot tölt be az Európai Unióban ezen a területen. Körülbelül tíz évvel ezelőtt még Japán semmilyen jogi együttműködési megállapodás nem kötött büntetőgyökben semmilyen tagállammal. Ezt követően Japán változtatott ezen a politikáján, és szomszédaival, mint Kína, vagy Dél-Korea, Oroszország, vagy az Egyesült Államok, nos ezen országokkal megállapodásokat kötött, tehát a jogi együttműködési politikáját megváltoztatta, és furcsának tűnt, hogy az egyik kiemelt partnerével ne legyen semmilyen megállapodása, gondolok itt az Európai Unióra. Ezek után pedig rámutatnék arra, hogy ezen együttműködési megállapodás tárgya alapvetően azon területekre terjed ki, amelyek a büntetőgyekben általában szokásosak, tehát a, a bizonyítékok szolgáltatása és a vagyontárgyak elkobzása, például videokonferenciákat is felhasználunk, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy banki adatokkal kapcsolatos információ cserére is sor kerüljön. Ezen az utolsó területen rámutatnék arra, hogy a jogi együttműködés Japánnal a japán bankrendszer sajátosságaiból is adódik, hiszen Japánban nincs olyan bankrendszer, amely információt nyújtana arról, hogy valakinek van-e Japánban vagy sem bankszámlája. Tehát az egyetlen olyan információ, amelyet a japán hatóságok nyújthatnak, arra vonatkozik, hogy ha esetleg a konkrét banki intézmény tájékoztatást ad. Tehát a bankhoz kell konkrétan fordulni, hogyha valaki ilyen információt szeretne kapni. Éppen ezért korlátozott eh, ehhez az információhoz való hozzáférés, ugyanakkor Japánban számos eh, pénzintézménybank eh, működik, és mivel nincs ilyen központi rendszer, ezért a jogsegély iránti kérelem benyújtása esetén problémák merülnek fel, hiszen nehéz információt szerezni a különböző átutalásokról, a különböző pénzmozgásokról, illetve a banki egyenlegről a különböző bankoktól. A tartalom mellett fontos rámutatni azon korlátozásokra is, amelyek az információ felhasználásával kapcsolatosak, amelyet így a jogsegély keretében szereztünk, hiszen kizárólag az információ kizárólag azon célból használható fel, amely célból kérték ezt az információt. Más célra nem használható fel. Szintén érdemes hangsúlyozni azon rendelkezések, amelyek a halálbüntetésre vonatkoznak. Tudják, hogy Japán az egyik olyan országa világban, ahol sajnálatos módon még létezik a halálbüntetés. Ők úgy érvelnek, hogy nem élnek gyakran ezen büntetés alkalmazásával, ami igaz, de ennek ellenére tény az is, hogy bizonyos esetekben valóban alkalmazzák a halálbüntetést. Ez természetesen egy akadályt jelentett a tárgyalások útjában, és ezt egy teljesen újfajta módon sikerült kiküszöbölni. Ugyanis megállapítottuk, hogy a joghatóság, az érintett hatóság megtagadhatja a jogség iránti kérelmet, hogyha a japán hatóságok megelőzőleg nem vállalnak kötelezettséget amellett, hogy a biztosított információ, az Európai Unióból származó információ nem vezethet a halálbüntetés kimondásához. Ez tehát egy jó megállapodás, ami a tartalmat illeti, illetve ami az alapvető jogok védelmét illeti. Éppen ezért ami a tanácsot illeti, mi azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy az új Lisszaboni szerződés értelmében hagyják jóvá ezt a megállapodást. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha vannak kérdéseik, akkor állok rendelkezésükre. Köszönöm, elnök úr. Gracias. adesso il collega Iacolino come reporter. Most pedig Iacolino kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon röviden szeretnék hozzászólni figyelmesen hallgattam azokat az információkat, amelyeket a soros elnökség képviselője elmondott. Köszönöm szépen a frakciómnak is, hogy bizalmát belém vetette, és ezt a nagy lehetőséget számomra megadta. Úgy gondolom, hogy egy együttműködési lehetőség a büntetőjogi eljárásban gazdasági értelemben egy óriásnak mondható országgal, mint Japán, és az Európai Unió között, hogyha ilyen együttműködés létrejön, annak csak nagyon is örülhetünk. Egyébként azt hiszem, hogy már februárban, 2009 februárjában elkezdődtek a munkák, 2009. november 10-e egy fontos időpont még, ugyanis akkor kezdődött meg a tárgyalási folyamat, és egyébként ez egybeesett a Lisszaboni szerződés életbelépésével is. A tagállamok közötti, a tagá- az egyes tagállamok és Japán közötti együttműködést eddig külön rendszer szabályozta. 1997 e- és 2007 között összesen 556 együttműködési eljárásra került sor. Tehát biztos, hogy a mostani egyezmény következtében az együttműködés, igazságügyi együttműködés erősödni fog. Egyébként a Lisszaboni szerződés is rámutat arra, hogy szükséges ez. Konkrét lehetőségeket is biztosítunk a jogszabályban, az együttműködési egyezményben. A tagállamokhoz való visszaküldés területe például egy ilyen lehetőség, valamint az együttműködés eléggé világosan körbe határolt, és egyébként nagyon egyszerű eljárás útján megvalósítható. Nagyon sok innovatív lehetőséget is rejt magában a videokonferencia. Ezt egyébként a 18-as cikkben már meg is említették. Ami pedig a bank számlaszámokat illeti, az adatvédelem szempontjából oda kell figyelnünk erre a pontra, ugyanis ebből a szempontból talán fontos lenne az Európai Adatvédelmi Biztos véleményét kikérni, és végül az is fontos, hogy az egyezményben olyan együttműködési formákról esik szó, amelyek a spontán tevékenységből fakadnak, és ilyen szempontból vissza is utalja őket az egyezmény az egyes tagállamok hatáskörébe és ezek kiegészítik, tehát az, egy, az együttműködési forma az EU és Japán között kiegészíti a nemzeti rendszereket. Úgy tűnik, hogy ez lenne az első ilyen jellegű egyezmény az Európai Unió és Japán között, úgyhogy ebből a szempontból is konkrét és figyelemre méltó jogi aktusról van szó. És itt meg is állnék, és megvárnám azt, hogy az árnyék jelentéstevők mit szólnak ehhez a témához. Esetleg hozzászólások? Busuttil úr. Thank you, Mr. Chairman. Well, I'd like to thank... Köszönöm. Önök úr, Jakolino úrnak szeretnék köszöntet mondani. Sok szerencsét kívánok ez a munkához neki. Legutóbb november 30-án aláírt megállapodás feküdt előtt a Lisszaboni szerződés belépés előtt, nem jól alakult a szavazás, tudjuk, hogy mi történt. Tudjuk, hogy mi történt ezzel a megállapodással, Japánnal kötött megállapodással. Roppant fontos ország Japán, az együttműködés csak támogatni és segíteni lehet. A elnökségtől kapott információ alapján, amiért köszönetet szeretnék mondani, két kérdés merült fel bennem. Először is. A banki tranzakciókkal kapcsolatos adatcsere terén eh, egy újabb SWIFT-szerű megállapodásról van itt szó. Nyugtasson meg kérem a spanyol elnökséget, hogy ennek semmi köze a SWIFT-hez. Másodszorban a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogyha jól értettem a szavait, uram, a idevágó rendelkezések, eh, mint hogyha arról szólnának, hogy a japán fél eh, ígéretet tett arra, hogy halálbüntetést nem alkalmaz olyan emberekkel kapcsolatban, akikre vonatkozik ez a megállapodás, vagy akikre vonatkozóan ezen megállapodás keretében jut tudomásukra bármiféle információ. Aggódnék, hogyha ez csak egy ígéret lenne, és nem egy jogi kötelezettség, ezért szeretném, hogyha az elnökség bővebben is beszélne erről. Any other point? Any other member? Más kérdés? Megjegyzés? Szólítom a kollégákat az egyre fogyószámú képviselő kollégához fordulok, nem? Akkor a Buzuti úr általfetett kérdésre kérem, hogy válaszoljon a spanyol elnökség képviseletében jelenlévő úriember. Eh, eh. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és Buzutil úrnak is eh, köszönöm a megjegyzéseit. Nos, először is a megállapodást valóban november 30-án kötöttük meg, ennek oka azonban nagyon egyszerű. Ez a, ez a, ennek a megoldásnak a tárgyalását két évvel korábban kezdtük, tehát november 30-ához képest. Először is informális szintű párbeszéd folyt a cseh elnökséggel, majd a svéd elnökség kitűnően vitte tovább ezt az anyagot, tehát rendkívül jó munkát végeztek hogyha vártunk volna november 30-a után, akkor természetesen a tárgyalási mandátum érvényét vesztette volna, és egy új mandátumot kellett volna megkötni, ami további csúszást jelentett volna. Japánnak kifejtettük, hogy egy olyan uniós belügy esetében a két éves tárgyalási folyamatot még halasz, tovább kellett volna halasztani, vagy egy új tárgyalást kellett volna kezdeményezni. És ha ezt elmagyaráztuk volna Japánnak, valószínűleg nem értették volna meg. Tudtuk, hogy szükség lesz az Európai Parlament jóváhagyására, ahhoz, hogy tárgyalhassunk. És még egyszer mondom, hogy ha tovább húzzuk a tárgyalásokat, akkor az problémát jelentett volna egy olyan harmadik országgal szemben, amely nem tagja ugye az Uniónak, és mégis az Európai Unió belső ügyei érintették volna ezt a harmadik országot. Ami a SWIFT-et illeti, és a banki átutalásokat. Nos, ez pusztán egy véletlenség. Itt nem arról van szó, hogy általános jellegű lenne az információcsere, hanem itt konkrét információra vonatkozó kérelmek kell, hogy felmerüljenek, amikor egy adott személy érintett egy vizsgálatban. Tehát itt jogi együttműködésről van szó, ez pedig az Európai Unió tagállamai között valamint az unió tagállamai és harmadik országok között hajtjuk végre, független attól, hogy léteznek-e ilyenfajta mm, együttműködési megállapodások. A halálbüntetéssel kapcsolatban pedig, lehet, hogy nem fejeztem ki magam kellő egyértelműséggel, nem ígéretekről beszéltem, hanem kompromisszumról, jogi kötelezettségről, amelyet a japán hatóságok ebben a tekintetben felvállalnak. Ez nem pusztán egy ígéretet jelent, hanem ez egy jogi kötelezettséget, eh, hogy tiszteletben kell tartsák ezt a megállapodást. A 11-es cikk 1b eh, bekezdése vonatkozik mellesleg erre a pontra. És remélem, hogy ezzel megválaszoltam akkor a kérdéseket. Köszönöm. Gracias. Én is köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm a spanyol elnökségnek a magyarázatot. Jakolino úr. Esetleg még jelentéstevőként hozzá kíván szólni még egyszer? Hát igen, nagyon figyelmesen hallgattam a tanács válaszait is, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy nem hallották meg viszont ők az én véleményemet. Buzutil képviselő is utalt a banki tranzakciókra. Itt a 18-as cikkről beszélek, Az arányosság elvének figyelme, vétele lenne itt fontos, és ezért lenne jó az, hogyha az Európai Adatvédelmi Biztos véleményét kikérnénk ebből a témáról. Ezt még egyszer szerettem volna hangsúlyozni, mert egyébként világos a szöveg, egyszerű, és ahogyan elmondtam már a prezentációm során is, itt az Európai Unió és Japán között ez az első egyezmény, tehát ez nagyon fontos ebből a szempontból, és határozottan, konkrétan végig kell vinnünk ezt a folyamatot. Még egyszer köszönöm Jakolino úr. Azt hiszem, hogy ezt a napirendi pontot is lefettük, ez pedig nem jelent mást, mint az, hogy kész van ez a jelentés, folytatódhat az eljárás. És itt ezzel le is zárhatjuk a magi ülésünket. Nem tudom, hogy esetleg ez egyéb kérdések között valaki kívánne felvetni bármit, de úgy tűnik, hogy nincsen ilyen, Úgyhogy akkor ez azt is jelenti, hogy a következő ülésünk április 7-e 12.30-tól 15 óráig, és aztán április 8-a lesz délelőtt a, délut, a hetedikei délutáni ülés fél ötkor fog kezdődni, ugyanis a tanács elnöke fog elváltogatni az Európai Parlamentbe, és egy mini plenáris ülésen kíván szólni, úgyhogy ezért kezdünk később, és nyolcig fog tartani az ülésünk.